Dear colleagues, uh, ladies and gentlemen, Kedves kollégák, próbáljuk elkezdeni a, a közlekedési és uh, turisztikai szakbizottság turisztikai uh, munkacsoportjának ülését. Medelli, az mit? Karima Deli megkért, hogy elnököljek ma a Task Force ülésen, ezért vagyok most itt. Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik a különböző turisztikai szervezetek részéről, a bizottságtól, és úgy látom, hogy egy erős csapat érkezett, akinek köszönöm a jelenlétet. Tudom, hogy később különleges eh, meghívottaink is lesznek. Először is meg szeretném adni a szót az EU-Kína turizmus témájában Antti Peltomekkinek, a Digi Growth nevében van itt közöttünk, hogyha jól értesültem, akkor a főigazgatóságban ön a szakértője ennek az EU-Kína turisztikai év témájában. Aztán többen szeretnének még majd hozzászólni, egyébként többek között jó magam is. Hallgassuk meg a DG Growth nevében először, Lent parancsoljon. And honorable uh, members of the European Parliament, ladies and gentlemen, I guess that it's... Elnök úr, tisztelt képviselők, nagy lehetőség ez számunkra, hogy elmondhatom önöknek, hogy hogy állunk a 2018 EU-Kína turizmus évvel. A végrehajtás korai stádiumában járunk, de örömmel értesítem önöket arról, hogy hogyan is állunk. A háttér az az, hogyha megvizsgáljuk a gazdasági kapcsolatokat az EU és Kína között, akkor azt látjuk, hogy Kína eh, import szempontból az első partnerünk, ami pedig az exportot illeti Kína a második. Ezek a kapcsolatok tovább erősödnek, és ezért is hoztuk hozzá Li Keqiang és Juncker javaslatára ezt az emberi dimenziót, és ezért nevezték őt ki, ők ki a 2018-at EU-Kína turizmus évének. Hogyha beszélni akarok arról, hogy mik is ennek a főbb jellemzői, akkor az alábbiakban foglalnám össze. Először is mindez nagyon jó a bilaterális kapcsolatoknak, de vannak emellett konkrét célkitűzések, célok, először is egymás kölcsönös megértését javítani fogja, tehát az emberközi kapcsolatok, aztán szeretnénk méltányolni, szeretnénk ösztönözni az európaiakat és a kínaiakat is, hogy látogassanak el a másik fél területére és ismerjék meg a kultúráját, illetve beruházási lehetőségeket akarunk feltárni és ösztönözni Kínában is és az egy Európai Unióban is. A mi részünkről vannak még konkrét célok. Először is Szeretnénk fenntartható turizmust kialakítani, ami azt jelenti, hogy a kevésbé ismert helyekre is el akarjuk vonzani a kínaiakat, és ne csak, nem csak oda a, azokra a helyekre, ahova mindenki ellátogat. Tehát szeretnénk jobban szétteríteni a turizmus eh, ból származó eh, hasznot az Európai Unió területére. Eh, emellett eh, a saját ágazatunkat is szeretnénk javítani, és a Kínába irányuló turizmus szeretnénk egyszerűbbé tenni, ezelőtt vannak akadályok, azt el kéne hárítani, illetve megfelelő feltételeket akarunk létrehozni ahhoz, hogy a vízummentesség megvalósulhasson a két fél között az idei évben különböző tevékenységekre kerül sor az Európai Unióban. Először is a szolgáltatók felmérhetik a kínai piac szükségességeit, különböző online eszközökkel, legjobb gyakorlat cseréjével megismerhetik a kínai piacot. Van egy külön lapja, websájtja az EU-Kína turizmus évnek, ott nagyon sok információ megtalálható. Emellett a saját turisztikai vállalkozásaink számára akarunk lehetőséget biztosítani, hogy találjanak kínai partnert. Business to business párkereső eseményeket szervezünk, ez Európai Unióban is, és Kínában is. Ezt az Európai Parlament korábbi kísérleti projektje, pilot projektje alapozta meg. díszvendég lesz az Kína egyes városaiban, eh, az Európai Unió többek között Makaón és Shanghaiban. Emellett be akarjuk mutatni Európa nagyon gazdag eh, kulturális történelmi örökségét. Egy új kezdeményezést indítottunk, egy közös eh, promóciós platformot. A platformot az Európai Utazási Bizottság, European Travel Commission csinálja. Nagy marketing akció indul, eh, az Európába irányuló turizmus serkentésére Kínában. A kínai közönségnek eh, kínai közönséggel ismertetni akarjuk a különböző lehetőségeket, amelyek Európában elérhetőek és végezetül a helyi hatóságokat is arra próbáljuk rábírni, hogy együtt az európai-kínai közösségekkel rendezzenek eseményeket. Ez eh, van egy EU-Kína Lightbridge projekt, illetve emlékezhetnek február 22-én a közös projekt elindítására, második, március 2-án egy sor épületet kivilágítanak vörösre a kínai zászló után. Ez a kínai lámpás ünnepre emlékezik meg, ez a kivilágítás, illetve Eh, ennek megfelelően Kínában egyes helyeket, épületeket EU zászló színeivel világítanak ki. Vannak eh, számszerű célok, 200 új partnerségi megállapodást szeretnénk létrehozni EU és kínai cégek között, illetve azt szeretnénk, hogyha 10%-kal nőne a kínai látogatók száma, illetve hogy ez így is maradjon. Ez azt jelenteni, hogy egy milliárd eurós plusz jövedelemhez jutna az európai gazdaság. Mindezt eh, a helyi közösségek eh, érdekeinek figyelembevételével kívánjuk fenntartható módon elérni, hölgyeim és uraim. Azt gondolom, hogy eh, ez egy nagyon komoly munka, komoly erőfeszítést vittünk a flagship kezdeményezésekbe, és reméljük, hogy a jó együttműködés a tagállamokkal létrejön, illetve az Európai Parlament támogatására is számítunk, mert ez rendkívül fontos a turizmus évének sikeres megvalósításához. Köszönöm. Um, after the... Köszönjük szépen. A bizottság hangját követően a kollégákhoz fordulok. Ki szeretne szót kérni? Kinek van véleménye az EU-Kína turisztikai évről? Claudia Monteiro. obrigada. Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni ezt a prezentációt a célokkal és a prioritásokkal kapcsolatban, amelyeket eh, már felvázolt a bizottság, és amelynek mentén dolgozik. Az EU eh, Kína turizmus éve mellett, eh, amely ugye az Európai Kulturális Örökség éve is. Szeretnék néhány pontot megemlíteni, melyek véleményem szerint nagyon fontosak, és talán feltenném azt a kérdést, hogy a konkrét fellépések hogyan jelenhetnek meg, illetve milyen konkrét fellépések képzelhetőek el. Említették a fenntartható idegenforgalom fogalmát. Milyen lépéseket terveznek ennek keretében, a fenntarthatóság keretében, hogy előmozdítsák és népszerűsítsék Európát Kínában, ugyanakkor megőrizve a saját termékeket, illetve szolgáltatásokat, illetve egyes európai régiók sajátosságai. Tehát hogyan próbálják ezt az egészet az Európa népszerűsítése szempontjából konkrét lépésekre fordítani. Elhangzott az is, hogy a vízumokat meg kellene könnyíteni. Tudjuk, hogy a vízumok, a vízumok szempontjából a helyzet egy kicsit elakadt, az Európai Parlament, illetve az Európai Bizottság is azt tervezte, hogy megnyitja ezt a helyzetet, megkönnyíti, de bizonyos biztonsági megfontolások és egyéb kihívások ezt akadályozzák. Ugyanakkor elhangzott a vízumkönnyítés, a vízum liberalizáció. Hogyan tervezik ennek előmozdítását konkrétan? És végezetül ebben az első fordítóban, ebben az első fordulóban említették, hogy a kínai látogatók számát szeretnék növelni. Konkrétan hogyan kívánjuk előmozdítani azt, hogy többen jöjjenek Európába, melyek azok a régiók, amelyek beszeretnénk vonzani az, a kínai turistákat tehát Európa mely részein próbálják ezt végrehajtani. Csak egy kicsit jobban szeretném megérteni, hogy milyen konkrét lépéseket terveznek, és köszönöm szépen ezt a kezdeményezést, mert valóban a kapcsolatok azt mondhatjuk, hogy régóta jók, Portugália esetében is a történelem folytán olyan helyzetben vagyunk, ami miatt elmondhatom, hogy közel érezzük magunkat Kínához, és a két régió egymáshoz való közelítése, valamint a gazdasági kapcsolatok elősegítése természetesen fontos, illetve a kulturális közeledés a különböző kultúrák egymáshoz közelítése fontos, főleg ha figyelembe vesszük a társadalmak előtt álló kihívásokat, hiszen nehéz időket élünk most, és jobban ki kellene építeni ezeket a kapcsolatokat. Egyelőre ennyi lenne a három kérdésem vagy megjegyzésem. Köszönöm. Thank you so much. Köszönjük Klaudiának. Megadnám a szót magamnak is és magyarul fogok beszélni. Aki érti, annak nem kell fejhallgatót ha használnia. Kedves kollégák, több mint három évvel ezelőtt tettem a javaslatot, hogy az Európai Unió és Kína között legyen egy ilyen turizmus tematikus évad. És azért tettem ezt a javaslatot, mert az a tapasztalatom, hogy Európa elaludt sok tekintetben mi európaiak nem voltunk eléggé ébren ahhoz, hogy lássuk, hogy a kínai gazdasággal, a kínai társadalommal való együttműködés az milyen súlyú lehet a következő évtizedekben nekünk, európaiaknak. A turizmus évad az egy teljes év, nyilván sok-sok protokollesemény, itt a parlamentben is, és más szinten is. Nyilván business to business találkozók sokasága, de önmagában nem ez az egy év az, ami megváltoztatja az európai-kína turisztikai kapcsolatokat, hanem a kérdés az, hogy ebben az évben kellőképpen fel tudjuk-e hívni arra a figyelmet, hogy a szakmának, tehát az európai turisztikai szakmának, a politikai szférának, döntéshozóknak, és mindannyiunknak fontos, hogy megtanuljunk kínaiul gondolkodni. És úgy látom, hogy a bizottság munkájának köszönhetően, és a ETC-nek köszönhetően, Eduardo Santanderéknek köszönhetően azért február végére mondhatjuk, hogy elkezdett mindenhonnan előjönni az EU-Kína turizmus évad, mint egy létező tematikus év. A brand kezd beérni, és ez nem önmagában a velencei megnyitónak köszönhető, hanem annak, hogy egyre több tagállam és egyre több szakmai szervezet is elkezdett foglalkozni az ügyjel. Miért izgalmas ez? Nem tudom, hogy nézték-e a kedves kollégák a legutóbbi adatokat, hogy a mostani kínai új évnél, ugye most indult a kutya éve Kínában, amikor egy hét szabadságot kivesznek a kínaiak, úgy, mint mi karácsonykor itt Európában, olyan nagyságrendű kínai turista kerekedett föl és indult el világot nézni, amennyi turista innen Európából évről évre elindul és költi a pénzét és igénybe veszi a szolgáltatásokat. És ennek a hatalmas, nagyságrendű kínai turista középosztálynak csak egy pici töredéke érkezik Európába. Valamit tehát ebben a kérdésben azt gondolom, hogy át kell gondoljunk. Ugyanebben a teremben már foglalkoztunk a overtourism vagy mass tourism kérdésével. Nyilván, hogyha a velenceieket megkérdezzük, vagy a barcelonaiakat, hogy nyáron, júliusban szeretnének-e hatszor annyi kínai turistát, mint amennyi érkezett az elmúlt években, akkor azt fogják mondani, hogy ide már nem fér több, köszönjük szépen, ne. Nekünk tehát az Európai Parlamentnek, az Európai Bizottságnak, az intézményeknek Európa szintjén azon kell gondolkodjunk, hogy az európai szintről hogyan tudjuk segíteni a lokális turizmus szereplőket, hogy profitáljanak például a Kínából érkező turizmusból. Ezért elképesztően fontos a szezonalitás, hogy megnézzük, hogy mikor tudunk kínai turistákat fogadni, és ők ne feltétlenül a legforgalmasabb, az Európában egyébként is túlzsúfolt turisztikai szezonokba akarjanak utazni. Nagyon-nagyon fontos, hogy szétterítsük a turizmust és a turistákat Európában, hiszen nekem számos tapasztalatom van arról, hogy én havonta utazom Kínában, nagyon sok időt töltök a kínai turisztikai szakmai szervezetekkel, hogy még turizmussal foglalkozó iparági szereplők sem ismernek nagyon fontos európai destinációkat. Van 8-10 számukra ismerősen hangzó név, város, lokáció, és mindenki oda akar menni. Tehát ugye nem várhatjuk azt mondjuk a spanyol, vagy a az olasz turisztikai hivataltól, hogy ők azt javasolják a kínai csoportoknak, hogy hát menjél már Budapestre, Prágába, vagy nézd meg Finnország csodálatos adottságait, hiszen ők lokális érdekeket szolgálnak. Nekünk az európai szintnek kell azt átgondolni, hogy tudunk-e olyan promotion kampányokat szervezni, olyan átgondolt európai turisztikai stratégiát alkotni, amely mind a 12 hónapot nézve, mind pedig az egész európai térséget áttekintve a kínai turistákat például úgy hívja, hogy segít őket elosztani és szétosztani is Európában. Na ez például egy európai szintű feladat, az ETC tagszervezeteinek, a nemzeti turisztikai hivataloknak, vagy a bizottságnak, de nekünk európai parlamenti képviselőknek is, ez egy kulcskérdés, nagyon fontos. Kedves kollégák, nem akarom én túlbeszélni a mostani a napirendet, szeretnélek inkább meghívni benneteket, ahogy ezt már írásban is megtettem, a holnapi napi nagy konferenciára, amely az EU-Kína turizmus évad parlamenti kiemelt eseménye a parlament elnöke Tajani elnök úr személyesen nyitja meg. Több mint száz kínai szakember, kollega, iparági szereplő és döntéshozó lesz itt velünk, és az európai turisztikai szakmai szervezetek képviselői is. Abban bízom, hogy eljönnek, eljöttök, akkor még többet tanulunk erről a kérdésről. A hozzászólásképpen én most ennyit szerettem volna mondani azzal, hogy a mi politikusok nem tudtuk le ezt a napirendet egy ilyen félórás kis blokkal, hanem majd valószínűleg végig kell gondoljuk az évad után, hogy hogyan tudjuk tovább segíteni az európai turisztikai szakmai szereplőket hasonló akciókkal. A, például megtettük már a következő javaslatunkat, hogy majd Indiával is legyen egy hasonló bilaterális évadunk. És a záró, záró mondatom, én a, azért a kínai kollégáktól azt megtanultam, hogy mi európaiak képesek vagyunk úgy gondolkodni, hogy ti kínai vendégek gyertek ide. És nagyon egyoldalúan képzeljük ezt a viszonyt. Azért ez akkor egészséges, hogyha ebben az évadban arról is beszélünk, hogy mi hogyan tudjuk megtanulni a kínai kultúrát itt Európában, hogy minél több európai kapjon kedvet ahhoz, hogy utazzon Kínába. Azért ez jó, hogyha a mérlegen egy kiegyensúlyozott viszony. Van közben új hozzászóló, Mr. van den Kamp. Uh, you would like to uh, have any kinds of... Ön szeretne hozzátenni az elhangzottakhoz valamit? Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetértek, és osztom az ön lelkesedését. A turisztikai kapcsolatok eh, Európa és eh, Kína között, eh, hogy úgy mondjam, csodálatosak, és ehm, Peltomaki úrnak szeretnék is köszönetet mondani az előadásáért. Két kérdésem volna. Claudia említette már a vízum kérdést. Szeretnék ezzel kapcsolatban hallani részleteket. Mi a helyzet most? Ezt most tető alá hozták, ez zökkenőmentes, vagy mi a helyzet, és milyen kihatása lesz a Brexitnek? Ez azt jelenti, hogy lesz egy külön vízumeljárás a kínaiak számára, és egyáltalán van -e elég szálloda, szállodai hely. És ezzel kapcsolatban van-e elég kínai nyelven beszélő személy, illetve kínai étterem, hiszen az emberektől nem várhatjuk el, hogy állandóan sült krumplit tegyenek majonézzel. Aztán a gyakorlati elképzelésekkel kapcsolatban is szeretnék részleteket tudni, hiszen a kínai középosztály, mindes tovább már 700 millió emberről van szó, ők nyilván nem egyszerre fognak jönni, de ha igen, akkor egy óriási kapacitásbeli problémánk lesz. A kínai delegáció tagja vagyok, és a kínai delegációban újból és újból felmerül egy fogalom, nevezetesen a kölcsönösség. A kínai hatóságok ezt a fogalmat nem mindig úgy értelmezik, mint mi itt Európában, tehát a viszonosság, ezzel kapcsolatban szeretném Peltomek Júrat megkérdezni, hogy mi, illetve az európai vállalkozók ugyanolyan lehetőségekkel rendelkezünk, hogy a boldog európai nyugdíjasokat Pekingbe küldjük? vagy más kínai városokba, és ott ugyanolyan elszállásolás, illetve vendéglátói körülmények fogadják majd őket? Tehát az ágazat szempontjából is felmerülnek bizonyos kérdések, mert én hollandként nyilván szeretnék én is pénzt keresni Kínában. Thank you so much, Mr. Louis. Köszönöm szépen. Luis de Grandes eh, következik. Köszönöm szépen. Van de Kamp eh, koordinátor úr a számból vette ki a szót. Erre szerettem volna ugyanis én is utalni. Teljes mértékben igaza van, amikor is eh, a kölcsönösségre kérdez rá. Mert hát legyünk őszinték, a reálpolitika, amelyet itt folytattunk, egy realitás Kína vonatkozásában is mindenki élete szempontjából egy latinamerikai vezető, aki Kínától kért segítséget, és Amerikában azt kérdezték tőle, hogy ismeri a Wall Street-et. Hát a realitás az, amelyik ismerjük, és óriási fontossága van a gazdasági kapcsolatoknak is. Az persze igaz, hogy kölcsönösség nincs. A kínaiak jönnek Európába, vannak olyanok, akik munkavállalás céljából jönnek, vállalatokat alapítanak, nagyon hatékonyan dolgoznak, boldogulnak, megtalálják itt a megélhetésüket, és aztán vannak a gazdagok. Például a madridi nagy bevásárlóközpontokban a luxus cikkeket eladó részlegeken kínai nyelven értékesítik az árukat. Tehát vannak kínaiul tudó eladók, ebből láthatjuk azt, hogy milyen nagy vásárlóerővel rendelkezik a gazdag kínai réteg. Mindenki jön? Nem, nem jön mindenki Kínából. Én emlékszem, amikor Kínában jártam, más minőségemben egy korábbi spanyol delegációval az olimpia kapcsán, és a kínaiak akkor azt mondták nekünk, hogy először is Kína egyik részében a modern kornak meg kell jelennie, és gazdagságot kell teremteni, a másik résznek pedig várnia kell. És akkor azt kérdeztük, hogy majd jön 20 ezer újságíró, és ez azt jelenti majd, hogy a biciklik helyett Audik jelennek meg Kína utcáin. Ez az új realitás most hogyan jelentkezik? Tehát az, hogy most mindenki el fog jönni, ez nem így van Például a közelmúltban a kínai nemzeti kongresszus kapcsán az internetet lekapcsolták, ez is valóság, ez is megtörtént. Tehát itt vannak bizonyos legitim érdekek, és a kölcsönösségre oda kell figyelnünk. Viszont a kérdés, amelyet Van de Kamp kolléga megfogalmazott, ugyanúgy, ahogy mi is, hiszen szabadok vagyunk, és hiszünk ebben, lehetővé tesszük azt, hogy ők eljöjjenek ide, mert ez az érdekeinket is szolgálja, melyek azok az akadályok, amelyek megjelennek az európaiak számára, akik Kínába akarnak menni, mert nem mehet akárki, és nem utazhatnak akárhova sem, hanem vannak helyek, amelyek teljességgel tiltottak. Tehát a jó kapcsolatokat, a baráti kapcsolatokat ápolni kell, ez egy tény, ugyanakkor el kell mélyítenünk a kapcsolatokat, és beszélnünk kell arról is, hogy az európaiak számára a szabadságot biztosítsuk gazdasági szempontból és a mozgásszabadság szempontjából, mert ha nem, akkor én nem akarok persze senki előtt nehézségeket vagy akadályokat támasztani, de ettől a szótól nem szabad, hogy megijedjenek a kölcsönösségtől. Az európaiak szeretnének Kínába utazni, szeretnék, hogyha ezt megkönnyítenék számukra, nem szeretnék, hogy bizonyos helyek tiltottak legyenek. Európában tártkalokkal fogadjuk őket, hiszen gazdaságot, gazdagságot hoznak, én nem szeretnék persze cinikus lenni, de szeretném hangsúlyozni, hogy ez a kölcsönösség, ez valóban szerepet kapjon a kapcsolatainkban. Köszönöm. Thank you so much. Uh... Köszönöm. Az Egyesült Államokba se könnyebb bejutni, mint Kínába, tehát nem csak kínai specialitásról van itt szó, de ettől függetlenül érdekes a kérdés. Van-e még más kérdés vagy ajánlás, amennyiben nincs, akkor Petuleki úrnak adom hát a szót, hogy válaszoljon. Thank you, Mr. Chair. Köszönöm. Akkor néhány dolog itt felmerült, ezekre reagálnék. Claudia Montero mondom, hogy próbáltam illusztrálni ezt, hogy milyen eseményekre számítunk, miről van szó. Nagyon sok esemény lesz. Fenntartható turizmusról beszélünk, amikor fenntartható turizmusról beszélünk, akkor ezt tágértelemben gondoljuk, és a regionális elosztását a kínai érkezőknek, turistáknak megint csak szépen szét akarjuk teríteni. Eh, ezzel csökkentjük a negatív hatásait a tömegturizmusnak. Ön is és Van Denkamp is rákérdeztek a vízum rezsimre. Van egy eh, 2014 óta egy vízumkódex javaslat az asztalon, ez nagyon komoly nehézségekbe ütközött a tagállamokban, és most készítjük elő az újabb javaslatot. Nyilván a kérdés az, hogy mekkora ambícióval nyúlunk a kérdéshez. Ar, az, arra számítok, hogy márciusra megjelenik az új javaslat, és természetesen bilaterális párbeszéd zajlik az EU és Kína között. Ha őszinte akarok lenni, nincs gyorsított megoldás, de egy nagyon komoly beszélgetést szeretnénk arról, hogy mit lehet tenni a két oldalulag. Volt kérdés azzal kapcsolatban, amiről az elnök úr is beszélt, hogy az egy év az egy jó kezdet, de hogyha eredményeket akarunk látni, akkor főleg tartós és fenntartható eredményeket, akkor arra kell odafigyelni, hogy a jövőbeni együttműködést jól megalapozzuk idén, és a gazdasági szereplőknek meglegyen a módja arra, hogy kialakítsuk azt a reciprocitást, amiről szintén beszélünk, mind a két piac legyen könnyen hozzáférhető a piaci szereplők számára, nagyon konkrét módon kell előmozdítani a lehető legfenntarthatóbb turizmust. Ami pedig a promóciós kampányt illeti, úgy gondolom, hogy az, amit most csinálunk, ez a turizmus éve, ez önmagában egy egész évig tartó promóciós kampány, ha úgy tetszik, ugyanakkor egyben egyfajta kirakat is, eh, olyan kirakat, amelyben a tagállamok megjelenhetnek, és láthatják, hogy mi az, ami hozzáadott értéket jelent európai szinten, eh, a tagállami szinten túllépve. Említettem a célkitűzéseket, jó lenne elérni azokat, amennyiben sikerül elérni, akkor az eh, megint csak egy jó jelzős, jelzés lesz arra nézve, hogy a jövőben is érdemes hasonló tevékenységeket kitalálni, legyen szó mondjuk Indiáról, amiről itt konkrét említés történt. És ez azt is jelenti, hogy volt egy kérdés az infrastruktúrára vonatkozóan. Az én országomban komoly igény jelentkezik arra, hogy télapóval pekingiek is találkozhassanak lapföldön és elő kell készíteni az infrastruktúrát a látogatók számára. Egyébként ez egy olyan terület, ahol elég sok kínai elfér, mert jelenleg nem sokan laknak ott. Elég optimisták vagyunk, és azt gondolom, hogy komoly erőfeszítéseket tehetünk én úgy vélem, hogy a célszámok elérhetőek, ez azonban az egésznek csak a kezdete, ami a fenntarthatóságot, a piachoz hozzáférést, a reciprocitást eh, életi, ezek mind nagyon jogos kérdések, és komolyan is kell venni ezeket. Thank you so much, Mr. Petomaki. Köszönjük, Petomaki úr. Kedves kollégák, ahogy említettem, itt van köztünk eh, az Európai Turista Egyesületek eh, képviselője, de vannak itt eh, kínai kollégák is, Gonzsú Fang úr, aki a legnagyobb európai eh, idegenforgalmi egyetem rektora, és a közelmúltban beszéltünk, az elmúlt órákban beszéltünk arról, hogy hogyan tudjuk támogatni az európai turizmus ágazatot, valamint a kínai turizmus ágazatot, különösen a képzések, készségek területén, és hogyan tudjuk segíteni, támogatni a kínai idegenforgalmi egyetemek főiskolák hálózatát, rendszerét. Mindenképpen fontosnak tartottam, hogy elmondjam, hogy vannak itt kínai vendégek. Következő napi rendi pontunk, következő témánk, a 2017-es Európai Uniós turizmus eredményei. Négy hozzászóló lesz. Zora Parasvili urat várjuk, aki Zurab Pololikasvili urat várjuk, aki a főtitkára az ENSZ turizmus szervezetének. Eh, emellett eh, itt van Pierre Bischoff az Eurostattól. Reméljük jó híreket kapunk tőle a 2017-es turizmus statisztikára vonatkozóan. Bischoff úr, öné a szó. Thank you, Mr. Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy viszonylag rövidre foghatom a mondandómat, mert mindenki megkapta ezt a tájékoztató dokumentumot még az ülés előtt, úgyhogy a legfontosabb kérdésekre koncentrálnék ezzel kapcsolatban, amely egyébként elég kimérítően beszél mindarról, ami az Eurostat legfrissebb sajtóközleményében a vendéglátóipar, azon belül is a turizmus eh, tavalyi eredményeire tekint vissza. Ez év januárjának a végén jelent ez meg, tavalyi évre visszatekintve. Egy rövid bevezetőként hadd emlékeztessem önöket arra, hogy a tagállamok az Európai Parlament és a Tanács rendelete alapján, 2011-es rendelete alapján szolgáltatják az adatokat ehhez. Mit láthatunk a számokból? Nos, a vendégészakák száma 2017-ben újra nőtt 3,2 milliárd vendégészakát érte ez el, ami 5,2%-os növegményt jelent a 2016-os adatokhoz képest. 2009 óta folyamatosan nő a éjszakák száma, ami azt mutatja, hogy a turizmus egyre növekvő iparággá válik. Lettország, Szlovénia, és Horvátország jártak elő a vendég éjszakák eh, növekedésének tekintetében, növekedési ütem tekintetében több mint 10% fölötti növekményt mutattak, és Luxemburg kivételével mindenhol nőttek a éjszakák. Eh, Spanyolország volt az első helyen, aztán Olaszország és aztán Franciaország. Ők voltak a három dobogós ország éjszakák tekintetében. tehát az Európai Unió fizetési mérlegének egyensúlyához, vagy fizetési mérlegéhez nagyon pozitívan járul hozzá a turizmus 2008 óta. Folyamatosan növekszik az unión kívülről érkező turisták száma. 2017 első negyedévében is hasonló volt a tendencia. A milyen kihatással van a turizmusa e, és a vendéglátás a munkaerőpiacra? Nos, nagyon fontos, hiszen a foglalkoztatás jelentős részét ez a szektor adja. A szerodaiparban 2008-as adatokhoz képest 11%-kal nőtt a, ebben az ágazatban a foglalkoztatottak száma, de azt is meg kell említeni, hogy az alacsonyabban képzettek jellemzik a foglalkoztatottakat ebben az ágazatban. Ez tehát egy rövid pillanatfelvétel arról, hogy a turizmus, a vendéglátás, a szállodaipar statisztikái mit mutatnak, 2017-es évben. Az Eurostat honlapján természetesen még jó néhány eh, részletes statisztikát találhatnak eh, régiókra lebontva, NAC 2-es szintre lebontva akár, és infografikát is megtalálhat, is találhatnak az Eurostat web eh, szájtján. Mindenkit kérek, hogy további információért látogasson el, érdemes. Köszönöm. Thank you so Köszönjük szépen Bischoff úrnak. Újra Peltom, aki úrnak adom meg a szót a DigiGrow Grow nevében. Köszönöm, elnök úr. Ha megnézzük a turizmussal kapcsolatos uniós fellépéseket, megnézzük az eredményeket, illetve a prioritásokat a jövőre nézve. Azt hiszem, az Eurostat statisztikák egyértelműen arról tanúskodnak, hogy az ágazat mennyire reziliens volt. Elég, egy elég nehéz gazdasági időszakban, 2009 óta. Ha megnézzük a számadatokat, elég jól tanúskodnak erről, és bizonyítják, hogy a turizmus a legsikeresebb gazdasági ágazat Európában. És ha megnézzük a legfrissebb adatokat, elég jól látható a növekedési tendencia. Tavaly kb. 500 millió külföldi turista érkezett, ez egy 8%-os növekedést jelent a korábbi évhez képest. Ez nem változtat azon a tényen, hogy számos kihívás előtt állunk, ahogy egyéb gazdasági ágazatok is. Ezért fontosnak tartom hangsúlyozni az innováció és az intelligens beruházások ösztönzését az idegenforgalomban és egyéb gazdasági ágazatokban is. És meg kell álljuk helyünket a globális versenyben, ha szeretnénk növelni a turizmust, az idegenforgalmat, akkor Kína felé kell tekintenünk, és a feltörekvő piacokat is szemügyre kell vennünk. Egy ilyen szakpolitikában úgy gondolom, hogy a diverzitás, a minőség és a fenntarthatóság lehet három kulcs szó, amely jól jellemzi, hogy milyen tevékenységeket, milyen fellépéseket tervezünk, és milyen programok támogatását tervezi a bizottság. Más ipari ágazathoz hasonlóan meg kell teremtenünk a vállalkozások számára a legjobb keretfeltételeket. Természetesen vannak szabályozási kérdések, illetve pénzügyi kérdések is, és az, hogy hogyan tudunk partnerségi kapcsolatot kiépíteni az ágazattal a piacon, illetve milyen finanszírozási eszközöket tudunk felhasználni annak érdekében, hogy előmozdítsuk a fejlődést. Éppen ezért az intelligens specializációs platformot is támogatjuk. Szeptember óta ez a platform tematikus együttműködési területeket is tartalmaz, a biztonságot, illetve a digitalizációt, ezt nagyon fontosnak tartom. Fontosnak tartom azt is, hogy a regionális és helyi idegenforgalmi szereplőkhöz hogyan jutunk el, hogyan tudjuk őket megközelíteni, és a befektetési projekteket is úgy kell kidolgoznunk, hogy az Európa finanszírozást és a magán beruházásokat is előmozdítsuk. A magánberuházások és az állami támogatások ötvözése szempontjából ez fontos. Más ágazathoz hasonlóan biztosítanunk kell itt is, hogy a munkaerő a megfelelő képességekkel rendelkezzen, európai szintű eszközöket is felhasználhatunk ennek biztosítása érdekében. Úgy ott van az Erasmus Plus vagy a COSME költségvetése, amely a célból rendelkezésre áll. És az egyik kiemelt projektje ennek a bizottságnak a képességekkel kapcsolatos menetrend, készségekkel kapcsolatos menetrend, amelyhez szintén kapcsoltunk alapokat, és a konkrét Erasmus Plus programot is támogatjuk, valamint a turisztikai platformot. Konkrét képességekre van szüksége az ágazatnak, hogy az elkövetkező években is versenyképes legyen, és ezért egy cselekvési terv szükséges, amely nemzeti, illetve helyi és regionális szinten is megvalósulhat. Az idegenforgalom egy hosszú távú karrier lehetőség kell, hogy legyen, és ehhez a COSME költségvetési sorait használjuk fel. Azt akarjuk, hogy az ágazat a fiatalokat is vonzza, és a tehetségeket megőrizze, az ágazatban tartsa. Ezzel kapcsolatban a múlt héten voltak is találkozóink, ágazati találkozók. Az átképzés, a képzések javítása, a készségek javítása fontos és egy másik kérdés, ami fontos, a digitalizáció, mint az új technológiák felhasználása, ami számos esetben a piacon problémákat jelenthet. A piaci stratégiák, illetve célzott kapacitás építés terén például e-management vagy online készségfejlesztő programokat indítottunk el, és egy turisztikai biznisz portált is létrehoztunk. Különböző vállalati szemináriumok léteznek, azt hiszem, hogy ez egyik fő építő eleme ennek a politikánknak. Másodszorban más ágazatokhoz hasonlóan a kollaboratív, a megosztáson alapuló gazdaság is egy fontos jelenség, a tapasztalat megosztást, illetve a bevált megosztását támogatjuk a tagállamok között. Meg kell értsük, hogy egy ilyen ö, vállalati modell hogyan tudja ezeket a célokat szolgálni. A, összevetjük a hagyományos turisztikai tevékenységekkel is egyenlő feltételeket kell teremtenünk. Nem szeretnénk az állampolgárok életét megnehezíteni, bárhol is éljenek, de egy fenntartható módon és a helyi közösségek érdekeinek, valamint a jogi követelmények tisztelven tartásával kell a a lakhatás kérdését is, a szállások kérdését is rendezni. Említettük, hogy a 2018-as EU-Kína turisztikai év az egyik legjobb példa, amely alapján szemléltethetjük, hogy egy milyen fajta együttműködést tudunk előmozdítani az EU szintjéről. A kulturális gazdasági diplomáciának is ez egy megjelenési formája, így szemléltetjük, hogy mit tehet az Európai Unió. Nem szeretnék túlmenni már azon, ami elhangzott a turisztikai év vonatkozásában, de szeretnék rámutatni arra, hogy az emberek közti kapcsolatokat szeretnék előmozdítani, ugyanakkor a beruházási lehetőségeket is ösztönözni a kínai és európai piaci szereplők számára kölcsönösségi alapon az EU és Kína között, és a fenntarthatóságot is szeretnénk előmozdítani a turisztikai kínálat diverzifikálása által. a kitűnő versenyt is szeretnénk előmozdítani ebben a kontextusban. Elismerjük azt, hogy a fenntarthatósági célok a kevésbé ismert célállomásokon is fontosak. Felhívjuk így a figyelmet a sajátos kulturális örökségünkre. Ebben az évben az, a kiválóságot a kulturális örökségi destinációknak nyújtjuk. Van egy közös platform is, amelyet az Európai Utazási Bizottsággal együtt hoztunk létre. Ezt most Kínában tesztelik, de úgy hiszem, hogy a PPP konstrukciók a határon átnyúló és régiók közt átnyúló turizmus előmozdítása szempontjából működőképesek lehetnek. Egy további prioritás 2018-ra nézve az intelligens turizmus európai fővárosának ösztönzése. Ez egy olyan fellépés, amelyet az Európai Parlament nyújtott be tavaly, az elnök úr erre nyilván emlékszik, és ezzel a fellépéssel európai városokat díjazunk, amelyek kifejezett erőfeszítést tesznek a látogatók vonzása érdekében. A fenntarthatóságot, a megközelítés, megközelíthetőséget, a kreatív iparágakat vesszük figyelembe, és a bevált gyakorlatok megosztását és a hálózatok kiépítését is a célállomások között szeretnénk előmozdítani. Március végéig pedig egy websájtot is hozunk, létrehozunk erről a, ezzel a kezdeményezéssel kapcsolatban, és várjuk a jelentkező városokat, amelyek az intelligens város címét szeretnék elnyerni. És novemberben lesz a diátadási ünnepség. Néhány egyéb pontot említenék meg. Azt hiszem, hogy 2018 a Kulturális Örökség Európai Éve ez pedig egy kiváló esélyt jelent az európai kultúra és idegenforgalom számára, és hogy ehhez mi is hozzájáruljunk, kezdeményezéseket és rendezvényeket tervezünk, hogy bővítsük az európai kínálatot. A kiválóságot a kulturális turizmus szempontjából szeretnénk jobban ismertét tenni, és ennek szellemében az Európai Parlament segítségével együttműködünk nemzetközi szervezetekkel, mint az UNESCO, hogy turisztikai projekteket dolgozzunk ki, amelyek kiemelik a kulturális örökséget, illetve az európai kínálatot a e tekintetben. A COSME finanszírozza a transnacionális turisztikai projekteket is, amelyek összekapcsolják a kreatív iparágakat, a kultúrát és az idegen forgalmat. Végezetül pedig, ami a biztonságot illeti, nyilván tisztában vannak azzal, hogy tavaly a bizottság az ETS rendszert előterjesztett. Ennek a célja biztonság javítása és egyidejűleg a Schengen térségben a vízummentes utazás lehetővé tétele. Következésképpen azt mondhatom, hogy nagyon sok lehetőséget látunk az idegenforgalmi ágazatban, és a számok, amelyeket az Eurostattól kaptunk, egyértelműen bizonyítják, hogy a növekedés határait még nem értük el, éppen ezért a lehetőségeinket még jobban kiaknázhatjuk. Ugyanakkor meg kell győződnünk arról is, hogy egy megfelelő keretet hozunk ehhez létre, és lehetővé tehetünk bizonyos cselekvéseket, amelyek szerintem az ágazati szereplők, illetve a szolgáltatók előnyére válnak. egy új, intelligens, fenntartható gazdaságot tudunk így létrehozni, amely innovatív és új lehetőségeket teremt. Köszönöm. Thank you so much. Uh, the next presentation. Köszönöm. Eduardo Santander következik az ETC részéről. Önnek is. Ön hozott, ugye? Um, PowerPoint anyagot magával. Köszönöm, elnök úr, és én is köszönöm Petrovanki kollégának, illetve az egész főigazgatóságnak, hogy itt lehetek, köszönöm önöknek is. Az Eurostat adatokat megismerték, én inkább interpretálni fogom azt, hogy mi történt 2017-ben, jó hírrel kezdek. Az Európai Unió még mindig az egyik legvonzóbb célpont a világban. 2017-ben tovább tartott a növekedés, a legfontosabb destinációk nagy része növekedett. Az Európai Unió még mindig több mint 50%-át adja a globális turizmus piacnak, és több mint 650 millió turista érkezett 2017-ben Európába. Ez egy nagyon kiváló 8%-os növekedés 2016-hoz képest a nyolcadik egymást követő évben az Európai Unió továbbra is tartotta a legvonzóbb célpont titulusát. A nagy piacokon a növekedés előmozdította a turizmust, legyen szó Európán kívüli vagy európai országokról. 85%-a az európai turizmusnak az még mindig úgymond belső turizmus, tehát e, Európán belüli, az EU-n belüli. A Belgiumban, Spanyolországban és Spanyolországban voltak korábban a biztonsággal kapcsolatos problémák is. A növekedés az gyakorlatilag az összes Európai Uniós destinációra jellemző volt. Több mint fele az EU országoknak 10% fölötti növekedést produkált. Nyugat-Európa nagyon erősen fellendült, a korábbi visszaesés után voltak politikai zavarok, például a Brexit, illetve a terrorizmus. 2017-ben mégis növekedett a turisták száma. Az Kelet-Európa eh, nagyon erős növekedést mutat, a legerősebben növekedő régiónak számít. De a nagy győztes eh, mégis tavaly a dél-mediterrán térség Málta, Szlovénia, Ciprus és Spanyolország is nagyon komoly növekedést mutattak. Beszéltünk most arról, hogy az EU-Kína turizmus éve van. Szeretném a nagy távolságú turizmus eh, adatait ismertetni 2017-ben erős növekedés volt 2016 után, amikor is ugye biztonsági aggodalmak fogalmazódtak meg. Ez jellemző volt Észak-Amerikára, Kínára és egyéb térségekre is. 2018-ban arra számítunk, hogy tovább növekedni fognak az adatok. Az európai érkezések 2017-ben új maximumokat, új csúcsokat értek el. Oroszországból hosszú eh, zuhanás után növekedett jelentősen az orosz turisták száma az előző évekhez képest gyakorlatilag minden destináció irányába, tehát Oroszország újra megjelent az európai turizmuspiacon. Majdnem 15 millió EU-ba érkező oroszról beszélhetünk, ez egy 7%-os növekedés 2016-hoz képest. Ami a, az észak-amerikai piacot illeti, az amerikai piacot megdobta az erős valuta, növekedett az Európába való beutazások száma 12%-kal, tehát Európa továbbra is a legkedveltebb destináció az amerikaiak számára. És az amerikaiak pedig továbbra is a legfontosabb távolsági turizmus piac. Kínában most a turizmus évében elmondható, hogy továbbra is növekszenek az érkezések, jobbak a légi kapcsolatok, erről beszéltek a kollégák, illetve a képviselők itt, tehát javultak a kapcsolatok, a légiközlekedési kapcsolatok, és növekszik a középosztály. 2017-ben tavaly az EU 12 millió kínai látogatót fogadott, ami 16%-os növekedés 2016-hoz képest. Nagyon komoly potenciál van még ebbe a piacba. Van-e fenntartható potenciálja a növekedésnek? Ez a nagy kérdés, és hogy lehet-e ezt kezelni. Azt gondolom, hogy az EU-Kína turizmus évének kell válaszolni erre a kérdésre. India, noha jelenleg még kispiacnak számít, a jövőre nézve, ahogy a gazdagság növekszik abban az országban, szintén jelentős piac lesz. 2,6 millió indiai érkezett Európába. India egyre komolyabb EU-s turizmuspartner lesz. Itt megint felmerülnek beruházási, illetve promóciós kérdések tehát továbbra is növekedni fog 2018-ban a számítások szerint a turizmus, mert a gazdasági környezet megfelelő, és mindez a költségeket is ellensúlyozni tudja. Az ETC 2018-as előrejelzése továbbra is pozitív, azt mutatja, hogy 4%-kal növekedni fog az érkező turisták száma az idei évben, tehát idén is lesz növekedés. Ennek főbb hajtó ereje az, hogy az Európai Unió továbbra is a legnagyobb piac. Jó az együttműködés a destinációk és az érdekeltek között, itt nyilván a itt helyben lévőkre is gondolunk, illetve diversifikálódik a guest mix, valamint nem csak a domináns európai piacokról van szó, hanem e, már e, emerging piacokról is. Sorry, it's not okay. Strengthening resilience and securing tourism growth in Europe. Ami a biztonsági aggodalmakat illeti, ez megint csak azt feltételezi, hogy jó legyen az együttműködés az érdekeltek, illetve a destinációk között. Egy átfogó, hosszú távú turizmusfejlesztés érdekében a gazdasági növekedés az egész világon abba az irányba hat, hogy szükség van arra, hogy az Európai Unió támogassa a hosszú távú fenntarthatóságot, fenntartható fejlődést, és így több fenntartható munkahelyet tudjunk teremteni. Azt gondolom, hogy tényleg fontos az együttműködés. Itt Brüsszelben a Tourism Manifest for Growth egy olyan kezdeményezés, amely azt mutatja, azt mondja ki, hogy együtt erősebbek vagyunk, és a turizmus már most is fontos, csak még fontosabb lesz a jövőben. Remélem, hogy mindez jól mutatja azt, hogy hol tartunk és hova tartunk. Köszönöm. Köszönjük szépen, Eduardo. A, most kérdezem, hogy az, el, az előző három prezentációhoz, tehát a statisztikai adatokhoz, a bizottság beszámolójához, illetve az ITC e beszámolójához van-e kérdésük, megjegyzésük, mert közben pár percen belül meg kell, hogy érkezzen a főtitkár úr. A, azt írják nekem a kollégák, hogy pár percen belül kell megérkezzenek a házba úgyhogy addig nekem két jelentkező van, Wim van den Kamp képviselő úr, koordinátor úr van nekem ide fölírva, hogy az elhangzottakhoz kérdést, megjegyzést tegyen, utána pedig Le Grandes Pascal képviselő úr, és aztán adom tovább a szót, és közben érkezik majd a főtitkár úr. Wim? Ik wil allereerst een compliment maken aan eh, Eurostat. Köszönöm szépen. Először is szeretnék gratulálni az Eurostatnak. Ezek a táblázatok, amelyeket most prezentáltak, ezek rendkívül tanulságosak voltak számomra. A kérdésem Santander úrhoz. A, ezt gyakorlatilag már megválaszolta, de nem tudom, hogy jól értettem-e. A belga turizmus és a francia turizmus ugyanolyan adatokról tanúskodik, mint a támadások előtt? Ezt szeretném tudni. Másodszorban pedig egy második megjegyzés pedig, amit ön is említett, a turizmus sok munkahelyet teremt, az alacsonyan, illetve közepesen képzettek számára is. Nem feltétlenül akadémikusokkal, illetve magasan képzett személyekkel kell körülvennünk magunkat. Ön említette, hogy munkahelyek léteznek alacsonyabb vagy közepesen képzett személyek számára. Ez azt hiszem, hogy olyas valami, amit nem hagyhatunk figyelmen kívül. Santander úrhoz volna még egy kérdésem. Az Európai Bizottság tesz eleget az a turisztikai politika szempontjából? hiszen igazából egy őszinte választ szeretnék. Before that I would like to ask uh, Mr. Pascal, because uh, he would like to... Először megadom a szót Pascal úrnak, mert ő is szeretne szólni. Sí, muchas gracias. Köszönöm szépen. Két dolgot szeretnék elmondani. Van de Kamp koordinátoromhoz hasonlóan én is az Eurostat adataira utalnék az alacsony minőségű, az alacsony szintű munkahelyek létrehozásával kapcsolatban. Itt olyan munkahelyekről van szó, amelyek nem stabilak, nem biztonságosak, például a kávézókban vagy egyéb vendéglátói létesítményekben. Spanyolországban ezt nagyon jól ismerjük, hiszen a turizmus minden rekordot megdönt nálunk, de nagyon heves az ingadozás és éppen ezért bizonytalanok ezek az állások, mert nem szólnak hosszú távra. És éppen ezért a kérdést az Eurostathoz fel kell tennünk azzal kapcsolatban, hogy amit Fannekamp úr is megkérdezett, hogyan lehet ezzel szemben felvenni a versenyt? Hogyan tudjunk küzdeni ezzel szemben? Hiszen itt egyfajta harmonizációra törekszünk. Mm, eszközöket teremtünk azzal kapcsolatban, hogy a szezonális jelleggel szemben fellépjünk, de ezek a munkahelyek valóban nem tartósak. Spanyolországban a szociális aspektust az idegenforgalom, idegenforgalmon belül sikeresen előmozdítottuk, a szezonális jelleggel szemben fel kell lépnünk. Jó, hogy léteznek ezek a munkahelyek, de hosszú távra kell őket biztosítani, lehetővé tesz ugyanis a vállalatok számára is a fennmaradást. Másodszorban ugye erre ma nem lesz időnk, de ott van a megosztáson alapuló gazdaság, amely szintén betört a turizmusba. Ott van például Barcelona, amely város rengeteg turistát fogad, és ott egyfajta turista, turizmus fóbia alakult ki. Ugyanis nagyon sokan a saját lakásukat illegális módon kiadják, és egyfajta tisztességtelen verseny alakult ki a vendéglátói az idegenforgalmi létesítményekkel. A cél pedig nyilván a pénzkeresés. Itt egyfajta csalásról van szó, és ez jogos, hiszen aki megfizeti az adót, vagy helytáll az idegenforgalmi piacon, hozzájárul az ágazathoz, annak terheinek a felvállalásával nyilván felemelte szavát ez ilyenfajta tisztességtelen versennyel szemben. Ez is a turizmushoz tartozik, ez nem feltétlenül magas minőségű, ugyanakkor a tisztességtelen versenyt nem engedhetjük meg olyanokkal szemben, akik jogszerűen vezetik a vállalkozásukat és az adóikat is megfizetik. Ez is a megosztáson a gazdaság egyik eleme. Nem akarom minősíteni ezeket a vállalkozásokat, hiszen ez, ezek is vállalkozások, de azt hiszem, hogy 30 egyszerre szükség volna. Claudia Monteiro, Aguiar. Claudia Monteiro. Nagyon gyorsan, mert tudom, hogy kevés az időnk. Szeretnék ebben a fordulóban Eduardohoz intézni egy kérdést. Milyen fajta konkrét fellépéseket terveznek erre az évre? És milyen módon tervezik csökkenteni, vagy újra elosztani a promócióra szánt forrásokat? Hogyan tudjuk a kevésbé ismert célállomásokat népszerűsíteni. Mit terveztek ezzel kapcsolatban? És ha lehetséges, ami a beruházási platformokat illeti, az EU és Kína vonatkozásában, ha tudna röviden tájékoztatni a platform jelenlegi helyzetéről. Köszönöm. Jill Evans képviselőasszony is jelentkezett. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm én is ezeket a prezentációkat. Nagyon érdekes a statisztikákat és a konkrétumokat megvizsgálni, hogy milyen pozitív hatása van a gazdaságra és a munkahelyekre a turizmus. Én Velsz képviselője vagyok, és Velsz is próbálja a turizmust fejleszteni. Ez igen komoly előnyeket hozhat a helyi gazdaság szempontjából. A statisztika kapcsán van egy dolog, amit ezen a fórumon mindig beszélünk, ez pedig az akadálymentesítés kérdése. A csökkentett mobilitással rendelkezők eh, mozgásukban korlátozottak eh, számára nem csak a múzeumokban eh, és a szállodákban, hanem minden ilyen vonzó látogatott helyen mennyire hozzáférhetőek ezek számukra. asszony, és akkor én nekem a záró kérdésem, amely ugyanúgy a bizottságnak is szól, illetve Eduardo Santandernek is, vizsgálja-e valaki a bizottságnál, illetve akár a turisztikai szakmában az ETC-nél és partnereinél a Brexit potenciális hatását, hiszen akkor, amikor 17-es adatokat nézünk, akkor kicsit érdemes előre gondolni, hogy mi lesz egy-két-három év múlva, és ahogy a közlekedési szektor kapcsán is ezt a bizottságot nagyon komolyan megérintette és érdekelte a Brexit hatása, hogy egészen biztos, hogy a turizmus kapcsán is ez egy izgalmas kérdés, tehát hogyha van ezzel kapcsolatban megosztható információ, tapasztalat, szakmai szervezeti álláspont, akkor örömmel hallanánk. Akkor a válaszadásra a megszólás sorrendjében először megkérem Pierre Bischoff urat az Eurostattól, és aztán utána adom tovább a szót. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen eh, mindazt a kedves szavakat az Eurostat adatokkal kapcsolatban. Belgiumban és Franciaországban a turizmus a terrorista támadások óta eh, kezd helyreállni illetve a kérdés, hogy helyreállt-e, hogy javulnak az adatok. Nos, a válaszom az, hogy igen, de konkrét számokkal most nem tudok szolgálni sántos módon. Konkrét adatokat fogok később küldeni azzal kapcsolatban, milyen gyorsan sikerült úgymond visszapattani a, a turizmusnak. A titkárságnak megküldöm a konkrét adatokat. Következő kérdés. a mozgásukban korlátozottak és a turizmus kapcsán nagyon kevés konkrét statisztikával rendelkezünk, konkrét adatok most így hirtelen nem állnak rendelkezésemre. Talán a, az életkörülményekkel kapcsolatos felmérése kereszt referenciát végezve lehetnek adatok még egyszer mondom, a titkárságon keresztül tudok eljutatni ezzel kapcsolatban további adatokat önökhöz. És aztán az, hogy elsősorban esetleg az alacsonyabb képzetteket foglalkoztatja a turizmus, nos azt hiszem, hogy nem az Eurostat dolga, hogy erre, hogy ezt véleményezze. Azt hiszem, hogy ezzel minden hozzá, amit kérdést megválaszoltam. Köszönjük szépen! Peltomaki úr a bizottság és a DigiGrow nevében. Well, the commission is doing, uh, Az Európai Bizottság tesz eleget vagy sem? Erre nem fogok válaszolni, megnyugtatom, hiszen nem a mi dolgunk megítélni a saját munkánkat. A készségek kapcsán nem csak a turizmusban, hanem általánosságban is azt látjuk, hogy a robotika, a mesterséges intelligencia előre térnyerésével bizonyos fajta munkahelyek eltűntek és máshogy tehát a helyüket. Szerintem A szolgáltatóiparban, és hát a turizmus is ilyesmi, mindig lesz szükség emberekre, és azt hiszem, hogy az úgynevezett skills agenda az ágazati készségeket próbálja felmérni, a stakeholderekkel egyeztetve próbáljuk felmérni a helyzetet, tervezni erre. konkrétumokra utaltak, szezonalitás, részmunkaidős foglalkoztatás, amelyek esetleg hátráltatják azt, hogy a megfelelő készségeket és szaktudást megszerezze mindenki. Megpróbáljuk a strukturális kérdéseket is keresni, és azt hiszem, hogy fontos, hogy tisztán lássuk, hogy mi az a skill set, milyen készség profillal kell rendelkezniük az embereknek. Szerintem így a munkahelyek struktúrája is javulhat. De hát ez nem titkolom, hogy ez kihívás, de nem csak a turizmusban, hanem általában a gazdaságban is. a kollaboratív együtt működéses gazdaság és az új fajta diszruptív üzleti modellek és technológiák, olyasmik, amikre nekünk reagálnunk kell szakpolitika formálóként annak érdekében, hogy a különböző piaci szereplők esélyegyenlőséget kapjanak. Kevésbé látogatott régiók láthatósága, bizonyos platformokkal hogyan segíthetünk ezen. Az EU-Kína 2017 az EU-Kína turizmus éve, turisztikai év. Azt hiszem, hogy jól látható, hogy ennek a keretében is megpróbáljuk ezeket az uniós platformokat arra felhasználni, hogy ezt a regionális és helyi turizmust előtérbe helyezzük. Szerintem ez működik, és vannak pozitív jelek. Brexit kapcsán mit is mondhatnék? természetesen a task force-ot próbáljuk ellátni arra vonatkozó információkkal, hogy mi várható ennek kapcsán, hogyan alakulhat majd az Európai Unió és az Egyesült Királyság közötti kapcsolat. megpróbáljuk feltérképezni a helyzetet, hogy hogyan készülhetünk fel erre. Egy ilyen lista készül, mire törekszünk az Európai Unió és az Egyesült Királyság közötti kapcsolatokkal, ennek tükrében tudjuk majd ezt a jövőre vetítve eldönteni. Ha erről többet tudunk, akkor én is bölcsebb leszek már. Köszönöm. Eduardo Santander, you got one very comfortable... Eduardo Santander kapott egy nagyon kényelmes kérdést. Köszönöm szépen, Fandenkamp úr. Azt hiszem, hogy eh, ez egy elég eh, vitás eh, kérdés. Szeretnék teljesen őszintén válaszolni a kérésére. Szerintem a turisztikai részleg egy óriási erőfeszítést tesz, a bizottság mandátuma a Lisszaboni szerződés 176-os cikke alapján nagyon kevés forrással és hubán és anyagi erőforrással látjuk el ezt a feladatot. Más dolog, hogy az Európai Bizottság mint olyan eleget tesz és a válasz egyértelműen nem. Nem, ha figyelembe vesszük, hogy a turizmus az európai GDP 10%-át teszi ki, 25 millió munkahelyet teremt, azt hiszem, hogy nem veszük ennek fényében elég komolyan. És folyik most erről az egyeztetés, hogy lesz-e nagyobb beruházás a következő időszakban, a következő ciklusban, nem csak az ITC nevében, de a brüsszeli érdekelt felek nevében is elmondhatjuk, hogy nem egy, á, egy ipari ágazatként kell csak kezelnünk a turizmust figyelembe kell vennünk ez alapján itt a parlamentben és a jogalkotási eljárásban is. És most, ha megengedik, spanyolra váltanék, és de Grandes úr kérdésére válaszolnék. A szezonális jelleg. A szezonális jellegnek egyértelmű szerepe van az EU-Kína közti évben, ugyanis a kínai turista, amikor utazik, nem olyan időszakban utazik, amikor kapacitásbeli problémák rendelkeznek, ugyanis a kínai újév időszakában utazik, amely most ugye februárban ér véget, vagy ősszel utazik a kínai turista, ez pedig egy óriási esélyt jelent számos célállomás szempontjából a mi országunkban májustól novemberig tarthat a nyár, tehát nem csak a partvidéki, hanem a hegyvidéki szállodákban is el lehet szállásolni őket, a harmadik országokból, piacokból származó utasokat, a Kínából vagy Indiából érkező utasokat. Vannak konkrét tanulmányok, amelyek arról tanúskodnak, hogy ők valójában olyan, olyan helyekre szeretnének utazni, amelyek nem ahol nem tömeg, tömeges turizmus van jelen, és nem feltétlenül a kínai vagy indiai állampolgárokkal szeretnének találkozni. Ezt is tehát figyelembe kell vegyük, amikor az érdekelt felekkel tanácskozunk. Mindig arra gondolunk, hogy európai szinten figyelembe vehetjük például az iskolai szüneteket a különböző országokban, és ez alapján lehetne talán másképpen szerveznünk úgy, hogy például a téli vagy a karácsonyi szünet, vagy a nyári szünet kiterjeszthető legyen. Általában a tanulmányok azt mondják, hogy két-három héttel lehetne a szezont így kibővíteni, ami újabb munkahelyeket jelenthet, és újabb turisták érkezését. Ami pedig a megosztáson a gazdaságot illeti, az Európai Utazási Turisztikai Bizottságban nincs semmi, ami indokolná, hogy emellett vagy ellen legyünk. A véleményünk szerint egyes uniós tagállamok számára, mint például Írország vagy Málta, egy megoldást jelent a kapacitásbeli problémáikra. Ugyanis sok turistát kívánnak fogadni, de nincs elég szálláshely. De természetesen a megfelelő szabályozásra is szükség van. És eh, most visszaváltanék ismét eh, angolra, és reagálnék Monteiro képviselő kérdésére. A kevésbé ismert helyszínek láthatósága, vagy a kevésbé ismert helyszínek népszerűsítése, erre is törekszünk marketing kampányok keretében nem elsőrendű célállomásokat célzunk meg, mint például Párizs, vagy Róma, vagy Velence, hanem a kínai turistákat olyan régiókba próbáljuk eljutatni, ahol kínai turisták még nem jelentek meg. De ez egy kétirányú folyamat, ugyanis itt nem pusztán arról van szó, hogy a kínaiakat vonzuk oda ezekbe a térségekbe, hanem képzésre is szükség van, az ott élő embereket is emberek nek is meg kell tanulniuk azt, hogy hogyan gondoskodjanak, vagy hogyan lássák el a kínai turistákat. Tehát a kínai turistákat a kevésbé ismert helyekre is el kell juttatnunk, de ehhez fuvarozókra is szükség van. Például hazámban nagyon sok a kevéssé használt vagy alulhasznált repülőtér. Tehát ezeket a turista áramlatokat illetve az Ázsiából érkező repülőket jobban el kell osztanunk a másod vagy harmadragú helyekre, amelyek kevésbé ismertek. A kínaiak már nem szeretnének az Eiffel torony előtt sorba állni, vagy május, vagy a fő turisztikai célpontokon a saját hazájuk állampolgáraival egy sorban állni. Evans képviselő pedig a megközelíthetőséget említette, ami egy nagyon fontos kérdés. Az Amadeusszal is együttműködünk, ők tavaly egy jelentést készítettek az európai turizmusra vonatkozóan erről a kérdésről, de ezt nem egy problémaként, hanem egy kihívásként és egy esélyként kezelik. Egy milliárd személy, egy milliárd ember létezik a világon mindenféle fajta megközelíthetőség lehetőség nélkül, és mi mindig figyelembe vesszük ezt a fogyatékossággal élők szempontjából. Egy globális perspektívába kell ezt helyeznünk. Figyelembe kell vennünk azokat, akik gyermekekkel utaznak, az idős utazókat. Összehasonlítottuk az európai piacot más piacokkal, mint az Egyesült Államok, amely már évek óta foglalkozik ezzel a kérdéssel nem morális vagy etikai megfontolásból, hanem anyagi megfontolásból, mert óriási esélyt látnak ebben a Brexit vonatkozásában. Egyetlen dolog, amit eddig elmondhatunk, az az, hogy befolyásolja Európa megítélését, főleg a harmadik piacokon. A távoli országokból Európába érkező turisták döntését befolyásolni fogja, amikor egy európai célállomás mellett döntenek. Köszönöm. Köszönjük szépen Eduardo Santandernek, akinél profibb kollégát nem is tudok elképzelni. Így egészítjük ki egymást a parlament és a ETC hogy pontosan érzékelte Eduardo, hogy neki addig illik válaszolni a kérdésekre, és addig kell húznia a válaszokat, amíg megérkezik a brüsszeli sűrű forgalomból a főtitkár úr, fő vendégünk, úgyhogy köszönöm szépen Eduardo, mert egészen pontosan meg, meg tudtad várni és be tudtad fejezni, mire megérkezett a vendégünk. Nagy tisztelettel köszöntöm a Parlament Tran Bizottságának turizmus munkacsoportjának ülésén Mr. Zurab Pololikasvilit főtitkár urat, aki... Oops, I think, uh, what would you like to have? English? English is, is good? Second? English is second, second. Aki itt a teremben egészen biztos, hogy mindannyian tudják, hogy a turizmus nagy családjának az első számú vezetője, hiszen az ENSZ turizmus szakosított szervezete, a UNWTO az, amelyik a legátfogóbb kormányközi szervezete a turizmus családjának, a turizmus iparának. A néhány évvel ezelőtt egyeztünk meg éppen Somogyi Zoltán főtitkár helyettes úrral abban, hogy minél mélyebb és intézményesített kapcsolatot kell létrehozni az Európai Parlament és az ENSZ turisztikai világszervezete között, és ezért különösen örülök annak, hogy az új főtitkár úr, aki január 1-én vette át a hivatalát, miután tavaly éppen Kínában, a kínai Csengduban tartott közgyűlésen megválasztotta őt az ENSZ turisztikai világszervezete az új főtitkárnak a kevés január-februárban lebonyolított hivatalos külföldi útja közé behelyezte és elfogadta a turizmus task force ülésén való részvételt. Egy információt szeretnék még átadni, holnap a kollégák gondolom, hogy velünk lesznek. Egy nagyon különleges eseményre kerül holnap sor, hiszen az Európai Parlamentnek nem szokása, nincs minden nap Eh, együttműködési megállapodásról szóló ceremónia különböző világszervezetekkel, de Tajani elnök úrral meg tudtunk állapodni abban, és köszönöm a, a TRAN eh, titkárság támogatását és a kollégák támogatását, hogy holnap eh, Zurab Polikásvili főtitkár úr és Tajani elnök úr aláírja az UNVTO és a Európai Parlament közötti memorandumot, ami szerintem egy nagyon fontos lépés a turizmus támogatására. Kevés az időnk, így aztán át is adom a szót főtitkár úrnak. A, nálunk az a rend, hogy hár, a, ilyenkor 5 órakor be kell fejezzük, vagy pedig csak angolul tudjuk folytatni, mert el fognak menni a tolmácsok, úgy 5 óráig van időnk a konzultációra. Holnap pedig egész nap velünk vagy, úgyhogy tudjuk folytatni. Thank you. And I apologize for delay, but finally we are here. Uh, thank you, dear István. Köszönöm, hogy itt lehetek, köszönöm István ezt a nagyszerű lehetőséget. És ahogy István mondta, ez a második hónapom a hivatalomban, januárban kezdtem. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt Brüsszelben ilyen hamar megjelenhetek. We, we have World Tourism Day in Hungary, in Budapest. És hát ugye lesz majd még egy eh, világturizmus nap Budapesten, Magyarországon, ott is találkozunk. Minden esetre az én jelenlétem az eh, megint csak jelzi, azt, hogy a turizmus mennyire fontos az Európai Unió számára. Továbbra is az Európai Unió az első számú destináció a világban, és szeretnék az EU-nak gratulálni ehhez az eredményhez. Az önök támogatása számunkra is fontos. Tajani úr tavaly a világturizmus napon mondta, hogy ebben a, az egyre súlyosabban versenyző világban érdekünk összefogni. Azért vagyunk itt, mert tudjuk, hogy egy közös jövőképért együtt tudunk működni. Értünk el eredményeket, de még sok mindent tehetünk annak érdekében, hogy megerősítsük ezt az ágazatot regionális szinten és Európai Unióban. Az EU Kína turizmus év is lehetőséget ad arra, hogy megerősítsük a partnerséget. Holnap pedig a kínai partnereinkkel fogunk megemlékezni erről az eseményről, erről a turizmus évéről, miután aláírjuk a megállapodást az Európai Parlamenttel, nagyon fontos ez mindannyiunk számára. Kína az egyik legfontosabb destináció és az egyik legfontosabb idegenforgalmi piac lehetőséget kapok arra is, hogy az elkövetkező három-négy évről beszéljek. A fenntarthatóságra fogunk leginkább koncentrálni, ami a legfontosabb dolog, ami szervezetünk az UNVTO számára. Nagyon érdekes eh, és fontos projektjeink vannak, ezeket együtt fogjuk eh, fejleszteni, és eh, biztos vagyok abban, hogy az önök részvétele, az önök támogatása eh, olyasmi, amire számíthatunk, ami a biztonságot illeti. Önök ezen a területen is eh, komoly tapasztalatokkal rendelkeznek. Nyilván itt is komoly együttműködésre számíthatunk. És ezen kívül is van még egy sor olyan érdekes projekt, ahol együttműködhetünk. Már most eh, odafigyelünk az oktatásra, illetve a munkahelyteremtésre. Az oktatás ebben az ágazatban különösen fontos. Az egyik legnagyobb turizmus nemzetközi vásáron 40-45 miniszterrel találkoztam, és mindannyian azt mondták, hogy az oktatás a legfontosabb számukra. At the same time we are going to... És mi magunk is több oktatási központot akarunk nyitni, az egyik kezdeményezés az Magyarországról jött, ahol találkoztunk az államtitkárral. Megpróbálunk egyébként ilyen oktatási központokat az egész világon nyitni, nem csak Európában meg akarunk felelni a globális kihívásoknak, akarjuk javítani a kapcsolatokat a WTO tagállamok között, illetve az EU-val, mint regionális szervezettel, valamint a magánszektorral, a technológia nyújtó cégekkel, illetve a frissen induló cégekkel, a startupokkal. Van egy új projektünk a startupoknak, a kis és középvállalkozókat fogjuk támogatni az egész világon országonként, meg fogjuk vizsgálni a helyzetet, és megvizsgálni azt, hogy hogyan lehet adni pénzügyi támogatást, illetve új technológiát a startupoknak, ami különösen fontos a turizmusban. Én azt szeretném, hogy a folyamatos növekedés mindenki, használja váljon, mindenki hasznára váljon, és különösen a, az idegenforgalomnak. A turizmus fejlődésének prioritásai közül háromra koncentrálnék. Az első az az, hogy a regionális integrációt új termékekkel és új összekötetésekkel akarjuk fejleszteni egyre versenyképesebb lesz a piac, regionális integrációt kell támogatni, ehm, ehhez eh, utazási és közlekedési hálózatokra van szükség, új brandre és eh, új élményekre. Az EU-t amikor döntenek a turisták, hogy hova jöjjenek, akkor ezeket mérlegelve döntik el, hogy az Európai Unióba jöjjenek. Az Európai Bizottságnak már most van egy sor határon átnyúló turizmus projektje. A másik dolog, erről már beszéltem, az új üzleti modellek átvétele, az új turizmus szolgáltatások, platformok, megosztott gazdaság. To this change with efficient and responsive regulation. És itt az Európai Unió felelősségteljes szerepet játszhat. Nyilván nem lehet mindent egy kaptafára, de az Európai Unió példát mutathat. Új partnerségre, erős partnerségre van szükség, a minőséget, a fenntarthatóságot és a versenyképességet kell javítani destinációk körében. And dealing with, uh, conjunction of issues key to the success of our sector is... Számos kérdést kell kezelni. Az egyik probléma, hogy hogyan kezeljük az egyre növekvő turizmus, turista számokat a legnépszerűbb területeken. Tavaly popular destinations across Europe are dealing with this so Eh, tavaly többször beszéltünk az overtourism eh, problémájáról. Eh, Velenceit, Barcelonát és Amsterdamot sújtja az, hogy egyes időszakokban túl sok turista érkezik. Nyilván esetről esetre kell megvizsgálni ezt is, és meg kell vizsgálni azt, hogy a turizmusnak mik a hasznai és mik a hátrányai, ajánlásokat kell megfogalmazni, és a saját jövőképünket eh, felvázolni, hogy hogyan próbáljuk kezelni ezt a hát problémát nevezzük problémának. Mi támogatni akarjuk eh, a kérdéseket, és eh, megpróbálunk ajánlásokat megfogalmazni, hogy hogyan tudnak megbirkózni ezekkel a problémákkal hogyan lehet a turista érkezéseket, turista áradatot kezelni, és hogy milyen hatással van mindez a helyi közösségekre komoly lehetőségek előtt állunk a az együttműködés megerősítése szempontjából. Az Európai Kulturális Örökség éve, illetve az EU-Kína turizmus év fontos. Az európai turizmus számából ez egy fontos, számára ez egy fontos, szempontjából ez egy fontos év. Jobb együttműködésre van szükség a különböző döntéshozók, a különböző érdekeltek, szakmai szervezetek, illetve az állami és a magánszektor között az UNVTO ebben együttműködik önökkel. Segítünk, hogy ez megtörténjen, és én egyébként is várom azt, hogy a partnerségünk a holnapi egyetértési nyilatkozattal csak tovább erősödik. Ez az első hivatalos lépés lesz a holnapi, de már most látok itt egy sor kedves barátot, és azt remélem, hogy önök kitartanak, és eljönnek hozzánk, jártak a közgyűléseinken, többen is, és remélem, hogy a partnerségünk, barátságunk folytatódni fog. Sok érdekes projektünk lesz együtt, reméljük, hogy eredményeket is látunk, és reméljük, hogy ez a dinamizmus megmarad. Még egyszer köszönöm önöknek. After this hard working day and Köszönöm, hogy egy ilyen nehéz nap után itt vannak, és remélem, hogy ha amennyiben Madridba járnak, jöjjenek be, ugorjanak be hozzánk. Köszönöm. Thank you so much, uh, his... Köszönöm uh, excellenciájának. also would like to uh, thank you. És én is szeretném megköszönni a kollégáknak is, nem csak uh, Somogyi Zoltán úrnak, hanem a többieknek is a madridi központban nagyon jó kollégák gyűltek ott össze, akik eh, támogatják az Európai Parlament, az európai intézmények és az UNVTO kapcsolatait. Christopher Imbren úr van itt velünk, aki az Európai Regionális Aligazgató. Köszönjük, hogy itt van. Most eh, a kollégáknak adom meg a szót. Kinek van valami fajta ajánlása vagy kérdése, Wim van den Kamp úr jelentkezett először, nem? Nem? Mégsem? But you can, you can ask anytime anything. You know I'm always available. De bármikor kérdezhet, ha akar egyébként. Yeah. Then uh, ladies first. Akkor a hölgyeknek adjuk meg az elsőbséget, Claudia. Mulțumesc, Vim. Bine ai venit, uh, Zurab. Köszönöm szépen hogy Zurab eljött. Köszöntöm itt az Európai Parlamentben. Kollégák voltunk, és a turizmus kapcsán azt hiszem, hogy egy nagyon jó csapatot alkotunk, amellett, hogy barátok vagyunk. Azt hiszem, nagyon jó, hogy ilyen integrált megközelítésbe helyezzük ezt a témát, hiszen eh, ez nem lehet eh, csak eh, európai, de pusztán amerikai megközelítést sem lehet követni, egy nemzetközi struktúrára van szükség. Éppen ezért nagyon fontos, hogy az együttműködés, ami tevékenységünk itt az intézményeknél, jól alakuljon, és megfelelő koordinációra is szükség van azzal kapcsolatban, amit a Turizmus Világszervezete végez. Számos új kérdés, az új gazdaság különböző elemei, amelyek ösztönzik, serkentik az idegen forgalmat, ezek globális jellegűek, ezt figyelembe kell vennünk. Az európai és a nemzetközi turizmus jelentős mértékben növekedett az elmúlt években, új kihívások is jelentkeztek, biztonsági aspektusok, amelyekről már beszéltünk, de bebizonyítottuk, hogy eh, a turizmus képes hidakat is építeni a különböző országok, kultúrák között, és eh, a határokon átnyúló jellegű. Ezek az új kihívások, eh, például az új technológiai platformok, az ott megjelenő különböző tevékenységek is nagyon fontosak. Jó hallani azt is, hogy az oktatás, a képzés egy prioritás, az idegenforgalom szempontjából tudom, hogy ez egy prioritás a tagállamok számára, de valóban most gondoskodtunk arról, hogy az európai intézményeknél is a figyelem középpontjába kerüljön, ugyanis az idegenforgalom serkentése szempontjából ez fontos, az ott foglalkoztatottak meg kell kapják a megfelelő lehetőségeket, a fiatalok számára fontos, hogy egy sikeres pályafutást biztosítsunk, van egy Európai Turisztikai Akadémiára vonatkozó kezdeményezés is. Tehát azt hiszem, hogy itt nagyon jó tapasztalatokat szerezhetünk, és tanulhatunk is ezekből a tapasztalatokból. Nagyon sok mindent tudnék még megemlíteni most, de úgy gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy megtegyük ezt a lépést, és valóban ezzel az egyetértési megállapodással kijelentsük azt, hogy integráltan kívánunk együttműködni, konszolidálja megtett eh, lépéseket. Továbbra is eh, végre fogjuk hajtani a közös projekteket, és eh, az európai turizmust is integráltan kívánjuk megközelíteni. Hiszen ezt nem különíthetjük el a nemzetközi turizmustól, nem különíthetjük el a kettőt, hanem világméretekben kell gondolkodnunk. És több millió embert foglalkoztat a turizmus világszerte, úgyhogy ez fontos azon milliók számára is, akik utaznak, mi pedig azt szeretnénk biztosítani, hogy ez fenntartható legyen, Elhangzott már, hogy a Nemzetközi Turisztikai Világszervezet is támogatja. Ez fontos, hogy a turizmus fenntartható legyen. Nagyon sok mindent tudnék még elmondani, de azt hiszem, hogy a legfontosabb tényleg az, hogy egy családként működjünk együtt. Köszönöm. Claudia, and I would like to give... Mulțumesc, Claudia. Claudia Montero Aguiárnak adom meg a szót. Két okos és szép Claudia is van itt a szakbizottságban. Fico sempre com algum receio destes elogios feitos pelo. István eh, részéről ezen eh, eh, dicséretek nagyon örvendetesek, mert hát nem mindenki beszél így a parlamentben. Köszöntöm itt a parlamentben, nagy örömömre szolgál, hogy eljött ma hozzánk a Turisztikai Világszervezet főtitkára, az a mandátum három éves során több kérdésről vitáztunk, egyeztettünk, prioritásokról beszéltünk, felhívtuk az Európai Bizottság figyelmét arra, hogy ez egy nagyon fontos ágazat, amely a regionális gazdaság és az unió gazdasága szempontjából is egy fontos motor. Éppen ezért nagyon fontosnak tartom, hogy eljött ma hozzánk, és ismertette számunkra a különböző prioritásokat a jelenlegi minőségében. Biztos vagyok abban, hogy kitűnő munkát fog végezni, ahogyan azt az elődje is tette. És ahogyan azt remélhetőleg tapasztalhatjuk is itt a jövőben. Nagyon kellemes ez a lelkesedés, amelyet tanúsította a különböző prioritásokkal kapcsolatban. Szeretném elmondani önöknek azt, hogy körülbelül több mint egy órája vagyunk itt, és beszélünk a legfontosabb kérdésekről. Elhangzott a biztonság, a vízumpolitika, a kölcsönösség elve ebben az évben, amely az EU és Kína közti kapcsolatokra helyezi a hangsúlyt, és kiemeltük a népek és a turisták közti együttműködést, illetve az egymáshoz való közeledést, ami szintén nagyon fontos számunkra. továbbra is azt a gondolatot tartjuk fontosnak, hogy jobban és többet kell tennünk a fenntartható turizmus érdekében. Szeretném tudni, hogy a digitalizációt hogyan ítéli meg, és az önvéleménye szerint az ágazat szempontjából ez mennyire fontos. Hogyan tudjuk a statisztikai adatokat jobban összevetni európai szinten, de természetesen figyelembe véve a különböző tagállamok sajátosságait is. Hogyan tudjuk a különböző információkat összevetni úgy, hogy azt a turisták szolgálatába állítsuk? Az Európai Néppárt tagjaként szeretném elmondani, hogy ma most egy dokumentum, amely az idegenforgalom szempontjából felvázolja a fő kérdéseket, illetve a finanszírozás lehetőségeit. Nagy jelentőséget szeretnénk tulajdonítani ennek az ágazatnak. Úgy gondoljuk, hogy költségvetési szempontból is megerősítésre szorul. Szeretnénk egy olyan politikát, amely figyelembe veszi az idegenforgalom céljait, de ami a finanszírozást illet, illetve a költségvetés megerősítését, szeretném tudni, hogy tud-e segíteni nekünk abban, hogy melyek legyenek azok a prioritások, amelyek az Európai Bizottság számára is a jövőre nézve előtérbe kerüljenek, hogy jobban támogassuk költségvetési szempontból a költségvetést. A néppárt azt hiszem beszélhetek a kollégák nevében. Továbbra is azért dolgozunk, hogy jobb legyen ez az ágazat, és más képviselőcsoportokhoz tartozó kollégákkal együtt továbbra is védeni fogjuk ezt az ágazatot, azért mert nagyon sok jót tesz az együttműködés, a társadalmi kohézió, illetve a gazdaság fejlesztése szempontjából. Köszönöm. Thank you so much. We have only five. Köszönöm, öt percünk maradt Pascal úr, Sí, muchas gracias, presidente. Lo haré con brevedad. Köszönöm, elnök úr. Lehet, hogy egy kicsit provokatív lesz a kérdésem, de főtitkár úr, azt hiszem, hogy ön a legmegfelelőbb személy arra, hogy választ adjon erre a kérdésre, Hisz szinte egy nemzetközi politikáról van szó, úgyhogy nyilván az ENSZ képviselője tudja ezt legjobban megválaszolni. Most tartjuk az EU-Kína közti turizmus évét. Ez az az év, amikor Kuba megnyílik a világ felé is, és az Európai Unió minden erőfeszítést megtesz, az Egyesült Államok is, annak érdekében, hogy Kubában nyitás következzen be, és ezáltal az állampolgárok helyzete javuljon. Idegenforgalmi szempontból természetesen örülünk annak, hogy Kína és a kínai állampolgárok Európába jöjjenek, minél többen annál jobb, illetve a kubaiak is, minél többen annál jobb amikor majd engedik, hogy jöjjenek, de közvetlen kérdést szeretnék feltenni önnek. A, az ön szervezete milyen mértékben tudja ösztönözni ezen fontos országokat, különböző okokból fontosak, az egyik ugye gazdasági, politikai súlya miatt, a másik pedig szimbolikus jelentősége miatt. Hogyan tudjuk az európaiak, hogy, hogyan lehet biztosítani azt, hogy az európaiak beruházanak például Kínában vagy Kubában, és ez, ehhez nélkülözhetetlen az, hogy egy kínai vagy kubai partner legyen. Azt hiszem, hogy Európában nincsenek ilyen akadályok, szabad kereskedelem érvényesül. Miért nem ösztönözzük akkor a másik felet is arra, hogy megnyíljon, és ez a kölcsönösség valóban érvényesüljön a két oldalú kapcsolatokban? Köszönöm. Thank you, Mr. Pascal, and, uh... Köszönjük. Főtitkár úr. Három percünk maradt, amíg tolmácsolás is rendelkezésre áll. Okay. Thank you. Uh, thank you for this interview. Köszönöm az érdekes kérdéseket. Gyakrabban is tartatunk ilyen üléseket minden három hónapban, vagy hat hónapban strong Claudia's <laughs> uh, Az egyes számú Claudiával kezdem. A biztonsági kérdések egyre fontosabb szerepet játszanak a mindennapi életünkben. Az Artemis Alapítvány Andorában található, és a, ennek az egyetemnek a tevékenységét kiterjesztjük majd. Alapvetően ez egy alapítvány, de mégis oktatási szervezet. Portugália az oktatásban jártam, és azt tapasztaltam Esztoriban, hogy elképesztően jól állnak a, ezen a téren a portugál barátaink, és sokat tanulhatunk tőlük az ügyben, hogy hogyan lehet egy ilyen jó, erős oktatási központot létrehozni, ami a big data, a nagy adatbázisokat illeti. Nos, nekünk az új technológiákra specializálódott osztályunk nincsen. Őszinte leszek még egyszer, egy új struktúrát is létrehozunk, a digitalizációval és a digitális eh, kihívásokkal foglalkozó eh, osztály létrejött eh, az új struktúrában a szervezeten belül sokat segíthet, hiszen akkor együtt vizsgálhatjuk azt, hogy mit tehetünk, mit tettek mások, mi az, amit lemásolhatunk, eltanulhatunk. Annyi pedig a kérdését illeti, ez is rendkívül érdekes. Különböző lehetőségeink vannak, és egyébként nagy is a kereslet a kínai, illetve a kínai beruházók részéről. Kubában pedig a spanyolok részéről nagy az érdeklődés. A vállalkozások 80% az Európai Unióban spanyol, és komoly a változás ami a turisztikai szolgáltatások minőségét illeti, jelentős javuláson ment ez keresztül. Csak az igazság az, hogy mi nem tudunk belemenni ebbe a kapcsolatba, de a jövő szempontjából úgy gondoljuk, hogy szükség van beruházásokra. És különböző projekteket fejlesztünk ki most a fejlett országokkal, és megpróbáljuk támogatni őket, vonzani a befektetőket, ugyanis nagyon komoly esélyekkel kecsegtet ez az ágazat. Nagyon sok mindent lehet tenni, a mi feladatunk pedig az, hogy támogassuk a nemzetközi befektetőket, hogy elláthassák a feladataikat világszerte. Nem tudom, hogy a Kínával és Kubával kapcsolatos kérdését jól értettem-e, de mi nagyon aktívak leszünk, és az országokkal válvetve próbálunk együtt működni. Először is a prioritásunk az, hogy az összes tagállam igényét azonosítsuk, figyelembe vegyük, elemezzük azt, hogy mit igényelnek, és ez alapján szeretnénk támogatni őket, amilyen irányba ők szeretnének menni, akár a turisztikai kínálat minőségének javítása szempontjából, mindig az országokkal, a tagállamokkal együtt elemezzük a helyzetet, illetve a különböző befektetési lehetőségeket egy adott országban. Very important thing we are... Még egy nagyon fontos dolgot elfelejtettem, amiben az önök támogatására számítok. Több európai tagállamra van szükség, tök, több új ö, ö, európai országra van szükség takként a szervezetünkben. Persze egy stratégiára is szükségünk lesz az ügyben, hogy hogyan lehet kialakítani ezt a kapcsolatot. De biztos vagyok benne, hogy ebben önök is tudnak segíteni bennünket. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Pololik Jásvili úrnak ez az első ilyen ülés volt a TRAN szakbizottságon belüli turisztikai munkacsoport keretein belül. Zoltán később nem lesz tolmácsolás. Akkor, akkor magyarként, de angol fogok hozzászólni. A mérések fontosságáról beszélt Claudia. E- e- az Európai Bizottság támogatásával adták ki ezt a kiadványt. Rövidtávú tendenciák és trendek az európai turizmusban két havonta hagyják ezt ki. Ez a 2018-as legfrissebb első számú kiadás. Tavaly hat ilyen kiadvány jelent meg megpróbálunk világszerte segíteni abban, hogy jobban mérjük és értsük a turisztikai trendeket. Köszönöm. István, köszönöm. Zoltán, kedves kollégák, már csak az az egy feladatom maradt, hogy a munkacsoport ülését lezárjam, de ne felejtsék el, hogy holnap történelmi pillanat vár ránk. Kérem, hogy legyenek ott minél többen, Tajani úr, Polikásvili úr jelenlétében 4 órakor, 4 órakor, holnap 4 órakor, melyik teremben is? 5B001. uh, it will be the... 5B001-es teremben történelmi pillanat lesz az UNVTO jelenlétében mindenki szívesen látunk, találkozunk a következő TRAN ülésen. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltak.